Dear colleagues. Tisztelt kollégák! Kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet és folytassuk az ülést. Tudjuk, hogy ez nem a legjobb időpont, mivel ugye a plenáris ülésen Van Rompuy elnök úrral folyt a vita, de hát ezt az időpontot tudták biztosítani számunkra, úgyhogy folytatjuk akkor méghozzá tízes napi rendi ponttal. Ez pedig a házasság felbontására és a különvállás alkalmazandó jog területén megvalósuló megerősített együttműködés végrehajtása. Evelyn Gephardt az előadó. A parlament megerősített együttműködést kezdett ezen a kényes területen, amely a házasság felbontására és a különvállásra alkalmazandó jog területe. Érdemes emlékezni arra, hogy ez az első alkalom, hogy ezt az eljárást alkalmazzuk, úgyhogy az előadónak adnám meg a szót géphártasszonynak. asszonynak, majd ezt követően, ha a bizottság szeretne ehhez bármit hozzátenni, kiegészíteni a hallottakat, akkor meghallgatjuk a bizottságot, utána pedig a képviselőket. Géphárt asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, tisztelt kollégák. Nos, valóban ez egy újdonság, az, hogy itt megerősített együttműködést gyakorlunk. Talán a legutóbbi ciklusból már tudják, hogy én nem vagyok feltétlenül feltétlen híve ennek az eljárásnak, hiszen ez sokkal inkább egy kormányközi eszköz volt. Ugyanakkor azok után, hogy az első jogalkotási eljárás kudarcot vallott, megfenek lett azon, hogy a tanácson belül egész egyszerűen nem volt lehetőség egyöntetű álláspontot kialakítani, ugyanakkor a polgárok számára számos probléma megoldásra vár. Éppen ezért úgy gondoltam, hogy igenis bele kellene fognunk ebbe. Az akkori biztos nagyon tartózkodó volt, és többször hangsúlyozta, hogy hát ezt meg kell vizsgálni, úgyhogy örülök annak, hogy az új asszony, Reding asszony úgy döntött, hogy bele fog ebbe az eljárásba, ha vannak olyan tagállamok, amelyek ezt kérvényezik. Ez aztán ténylegesen meg is történt, és időközben nem 9, hanem már 14 tagállam vesz részt ebben a folyamatban. És az a benyomásom, hogy akár új egyéb tagállamok is csatlakozhatnak, tehát ez már nem csak egy korlátozott tagállamokból álló kör, hanem több érdekelt tagállam is részt venne ebben a megerősített együttműködésben. A nagy tagállamok közül is jó néhány részt vesz, ez pedig mindenképpen pozitívum. A plenáris ülés a múlt héten nagy többséggel jóváhagyta azt, hogy megerősített együttműködésbe kezdjünk, és ennek rendkívül örülök, mert ezáltal egy megfelelő megoldást érhetünk el. Ami megváltozott, az az, hogy már nem mi vagyunk az illetékes szakbizottság, mint a korábbi ciklusban, hanem most változott a helyzet az Európai Parlament eljárási szabályzata miatt, és most a Júri Bizottság az illetékes. A múltkor az együttműködéssel volt némi probléma, ugyanis a társelőadó eléggé konzervatív volt. A múlt héten lehetőségem, volt, lehetőségem nyílt arra, hogy a Júri előadójával együttműködjek, és Smivka úr rendkívül nyitott és kész a velünk való együttműködésre, és nem annyira korlátozottan látja a helyzetet, mint elődje, úgyhogy azt hiszem, hogy megfelelő együttműködést tudunk vele kialakítani. Eszmecserét folytattunk, megvitattuk a lényegi tartalmi kérdéseket is, amelyek, amelyeket még meg kell oldanunk ezen a területen. És úgy tűnt számomra, ha bár ezt még ellerőzni kell, mivel ugye angolul egyeztettünk, és mindannyiunk számára ez a harmadik nyelv, tehát nem az a nyelv, amelyet legjobban beszélünk, de ennek ellenére remélem, hogy megfelelő módon tükrözni tudom azt, hogy milyen párbeszéd folyt köztünk. Egyfelől mindenképpen szükségünk van egy szabályozásra, egy irányelvre, amely polgár közeli, és ez egy nagyon lényeges dolog. Abban is megállapodtunk, hogy semmiképpen nem szeretnénk egyfajta fórum shoppingot, tehát egyértelmű szabályozásra van szükség főleg azon esetekben, amikor az egyik fél a házasságot fel szeretné bontani, a másik pedig nem, tehát egyértelmű hierarchia, és nem szabad, hogy az erősebb félre bízzuk azt, hogy kiválassza azt, hogy mely jog legyen az alkalmazandó jog a házasság felbontása esetén, hiszen ez rendkívül eltér, eltérő országonként. Például a tartási joggal kapcsolatosan Németországban felbontanák a házasságot, Német, Franciaországban viszont különböző eljárásokról volna szó, tehát mindkét félnek tudnia kell, hogy pontosan mibe is megy bele. Abban is megállapodtunk, hogy rendkívül fontos, hogy amennyiben van egy választási lehetőség, mert mindkét fél egyetért abban, hogy a házasságot felkívánja bontani, Fontos, hogy ez egy megalapozott döntés legyen. Ez azonban a jelenlegi javaslatban nem szerepel, éppen ezért még pontosan meg kell ezt vizsgálnunk, és erre vonatkozóan módosításokat is elő fogok majd terjeszteni. Az volt a benyomásom, hogy Zwifka úr szintén osztja ezt a véleményt. Aztán azt is kifejtettem, hogy Számomra problémát jelent, de nem tudom, hogy a tanács, illetve a bizottság tájékoztatna e bennünket ebben a kérdésben. Nem értjük, hogy a, a hármas cikk és a négyes cikk esetében miért így fogalmaztak, hiszen itt volt egy rész, amit a múltkori ciklusban már töröltünk, nevezetesen itt a jog megválasztásánál arról van szó, hogy mely legyen az alkalmazandó jog, és itt a D pontban azt szerepel, hogy a kiválasztott bíróság szerinti tagállam joga kerül alkalmazásra. Tehát a különböző bíróságok az Unió 27 tagállamában, bármely tagállamban, vagy csak abban a tagállamban, amely alkalmazza ezt az irányelvet, melyikhez lehet fordulni. Ebben a tekintetben azt hiszem, hogy ez bizonyos mértékig megnyitja a fórum shopping lehetőségét, és éppen ezért szeretném tudni, hogy itt mi húzódik meg a háttérben. Ugyanis az eredeti bizottsági javaslatban, a múltkori ciklusban ez már szerepelt, és akkor azt mondtuk, hogy ezt veszélyesnek tartjuk. Most pedig ismét bekerült a javaslatba. Ugyanez a helyzet a négyes cikkel, ott arról van szó, hogy a jog, az alkalmazandó jog megválasztásának hiánya esetén mi történik, tehát amikor a két fél nem tud megegyezni, ott azon ország joga kell alkalmazásra, amelyben a kiválasztott bíróság található. Tehát, hogyha az ABC pontokat nem fogadják el, nos úgy tűnik, hogy itt is a forum shopping kockázata bizony felmerül, úgyhogy ezt is meg kell állapítanunk, meg kell vizsgálnunk, hogy ezt így el tudjuk-e fogadni, vagy sem. Egyébként azt hiszem, jónak találom, hogy a hetes cikkben a közrend ismételten szerepel, méghozzá abban a formában, ahogyan azt mi kértük. Az eredeti javaslat ezt nem tartalmazta. Tehát olyan dolgok, amelyek az első olvasatban szerepeltek, most ismét bekerültek a javaslat szövegébe, tehát valóban azt mondhatjuk, hogy mi a tőlünk tehetőt már megtettünk, ugyanakkor még van kiegészíteni való. Tehát én ezt egyfajta második olvasatnak tekintem. A múltkori ciklusban az álláspontunkat egy széles többség támogatta, és a parlament ezen döntését tekintem én alapnak, amikor a javaslataimat ismertetem. És ha önök is egyetértenek, akkor ez alapján járnánk el a továbbiakban. Az előadó azt is jelezte, hogy nagyon gyorsan kíván dolgozni. Én pedig azt mondtam, hogy amennyiben a Libe szakbizottság tagjai ezt jóvá hagyják, természetesen én is szeretném felgyorsítani a tempót, hiszen az alapok már adottak. Éppen ezért, amennyiben lehetséges, akkor minél gyorsabban egy megoldást találhatunk a polgárok számára, és reméljük, hogy egyre több tagállam csatlakozik majd. És reméljük azt is, hogy talán egyszer olyan országok is, mint Svédország, szintén biztosítják a polgárok számára ezt a lehetőséget, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, hiszen ez a polgárok érdekét szolgálja. Itt semmiképpen sem arról van szó, hogy a tagállam jogát módosítsuk hiszen ilyen hatáskörrel nem ruház fel bennünket a szerződés, hanem pusztán arról van szó, hogy a polgárok dolgát megkönnyítsük, amikor döntést kell hozniuk, illetve az illetékes bíróságok, valamint az alkalmazandó jog tényleg alkalmazható legyen, és ne zárt ajtókat kelljen, kelljen döngetniük a polgároknak. hiszen vannak olyan személyek, akik az európai jog alapján kötöttek házasságot, de egy harmadik tagállamban, egy harmadik államban élnek, és amennyiben ott kívánják a házasságot felbontani, ott is elismerjék ezt. Tehát ez is egy lényeges kérdés, amelyet szerintem figyelembe kell venni. Ez lett volna részemről a bevezetés, és megpróbálok minél gyorsabban dolgozni. A titkárság jelezte, hogy szeptember 27-én szavazhatnánk erről a tervezetről, úgyhogy azt hiszem meg kellene próbálnunk ezt minél hamarabb tető alá hozni. Találnunk kellene tehát egy olyan szabályozást, amely a polgárok számára elfogadható, és ami a lehető legnyitottabb a polgárok irányába. Most pedig az árnyék jelentéstevőre, az akkori árnyék jelentéstevőre pillantok Intfeld asszonyra, akivel nagyon jó volt akkor az együttműködés, a különböző speciális problémák megvitatása. Például vannak ugye tagállamok, ahol az egyneműek közti házasság, ugye a homoszexuális házasság elismert, máshol nem. Úgy gondolom, hogy a javaslat megközelítése mindenképpen pozitív, de megnézhetjük, hogy nem tudunk esetleg ezen még valamit javítani. Köszönöm szépen, Géphárt asszony. Most pedig Meghallgatjuk a bizottságot. A bizottság képviselői itt vannak-e a teremben? Zalewski úr, vagy Szásztamoinen kollega, parancsoljon öni a szó. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondanék az Európai Parlamentnek, hogy ilyen gyorsan és hatékonyan reagált és hozzájárulását adta az első javaslathoz, hogy valósuljon meg a fokozott együttműködés ezen a területen. Ez azt mutatja, hogy a bizottság és a parlament valójában ugyanazt a gondolatmenetet követte ebben a, ezen a nagyon speciális területen. Annak ellenére, hogy csak a tagállamok egy része dolgozik igazán együtt, és úgy tűnik, hogy a vállás kényes kérdésében, az alkalmazandó jogkérdéseiben együtt kíván mutat, munkálkodni. A jelentés készítő óhaja is az, hogy ez egy nyitott, fokozott együttműködés legyen, és minél több ország léphessen és lépjen be ebbe az együttműködésbe. Így alakult az, hogy 9 helyet most 14-en tartoznak már a szöveg hatája alá, úgy, ahogy ez elfogadásra került és hát reméljük, hogy valóban mások is fognak ö, csatlakozni. Ö, ez egy nagyon magas szintű jogszabály, azok a szabályok, amiket javaslunk az állampolgárokat hivatott szolgálni. A javas, rendelet javaslatunkban kiinduló pontnak azt a javaslatot vettük, amit letárgyaltak a tanácsban és az Európai Parlamenttel már a legutóbbi időszakban. Az is igaz, hogy megpróbáltuk azokat az észrevételeket is figyelembe venni, amit még az előző parlamentet, és megpróbáltuk ezeket beleépíteni a szövegbe. Általában az volt a célunk, hogy a jogbiztonságot és a stabilitást erősítsük ezzel a szabályozással. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazandó jogra vonatkozó ti elemek a jogrend legyen közel álló ahhoz, amiben a házasságot kötötték. Tehát ezért kezdtük úgy, hogy az állandó, vagy az életvitel szerinti lakhely legyen a kiinduló pont, amikor nem a felek választják a jogot. Aztán a, mi megemlítettük azt is, hogy vannak olyan valós esetek, ahol a lex forit kell alkalmazni a négyes cikk értelmében ez a, az utolsó a sorozatban. Tehát úgy tartjuk, hogy ez nem szabad, hogy problémát okozzon, mert azért nagyon ritkán kerül alkalmazásra gyakorlatban. A másik, második célja ennek a rendeletnek az, hogy nőjön a rugalmasság azzal, hogy a korlátozott autonómiáját vezeti be a feleknek. Tehát a házastárs, a fele, házastárs korlátozottan választhassa azt, hogy melyik legyen az alkalmazandó jogszabály, ami fontos egy nehéz vállási helyzetben vagy korábbi megállapodás is hasznos akkor, hogyha kölcsönös megállapodással válnak a felek. Ugyancsak itt követtük a az első javaslattal kapcsolatos véleményeket is, így került ide ez a négy pont, a, nevezetesen a Lex Fóri is. Amit szeretnénk megemlíteni itt, hogy a Lex Fóri az a az, az a bíróságnak a joga, amelyiket megkeresnek. Na most itt is vannak kérdés, hogy és van rendelkezés arról a Brüsszel 2B, amelyik szabályozza azt, hogy adott esetben milyen módon kell kiválasztani az illetékes bíróságot, vagy joghatóságot. Természetesen ezek a szabályok az alkalmazandó jogra vonatkozóan a bíróság által kerülnek alkalmazásra akkor, amikor kiválasztják, illetve döntenek a joghatóság kérdésében. Tehát mi is úgy gondoljuk, hogy ez csökkenti a kockázatot és azt, hogy az egyik házastárs gyorsan elszalad-e valamelyik bíróságra, és az erősebb fél választ ezáltal a harmadik célja a bizottságnak a javaslattal az, hogy megakadályozzuk azt is, hogy egyes bíróságokat elárasszanak az ügyekkel. Bármelyik bíróság, amelynek hatásköre van, alkalmazhatja a jogot, amit a objektív elvek alapján választottak ki és úgy alkalmazzák a jogot. Tehát nagyjából ez az általános átfogó csomag szeretném még megemlíteni, hogy 2002-6-ban egy másik javaslata volt a bizottságnak. Ez az új javaslat, ez nem tartalmazza a joghatósági szabályokat. Ez éppen azért van, mert fokozott együttműködés keretében ö, ö, dolgozunk, és itt csak olyan területeket lehet szabályozni, amit az uniós szabályok még nem szabályoztak ami már az AKI-ban, a joganyagban szabályozott, az minden tagállamra kötelező. Ez a terület ez annak idején kimaradt, és ezért csak az alkalmazandó jogszabályokkal foglalkozunk. Ez egy önálló e, eszköz, és ezért vannak további cikkek a bizottság javaslatában, mint amennyi volt a 2006-os javaslatban. Bár mégiscsak a legutóbbi tárgyalások gondolatmenetét követtük. Örömmel mondhatom, hogy a parlament és az önök szakbizottsága is gyorsan szeretne dolgozni és haladni ezzel az ügyjel. Valójában úgy gondoljuk, hogy fontos lenne hogy ezt a politikai kérdést lévén ez a politikai kérdés már évek óta ö, folyamatban van, úgy gondoljuk, hogy gondos ö, ö, megfogalmazással azok a pontok, amiket a ö, raportőr említett, megoldhatóak. És ezzel szolgálnánk az uniós állampolgárokat, és megoldásokat kell találnunk észszerű határidőn belül Köszönöm még egyszer a parlamentnek az elvégzett munkát, és továbbiakban is együttműködünk, hogy folytassuk ezt a munkát. Thank you, Mrs. Köszönöm szépen, Sastamoy asszony. Most pedig kis időnk van a vitára. Intveld asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök nagyon röviden fogok hozzászólni. Egyet értek azzal, amit az előadó mondott. Úgy gondolom, jó dolog lenne, ez gyorsan le tudni. Azért vannak kérdőjeleim. Az első, ez az első alkalom, hogy áttekintjük ezt az eljárást tudni kell, hogy olyan legyen a hogy olyan lesz az új rendszer, hogyha új tagországok csatlakoznak, akkor szintén működik. Tehát ne a 14 részvevő országra koncentráljuk, hanem más országok is csatlakozhatnak még. Második pont. a bírósághoz való nagyon gyors fordulással kapcsolatban a gyengébbik felett is kell védeni. Talán nem ért egyet, de néha a gyengébb fél érdeke a méltányos házasság felbontás. Ez is kell figyelembe venni. Romero López asszony. Szerettem volna további információt erről a rendeletről, mert a vitából nem vált számomra teljesen egyértelművé. Az Európában élő tartózkodási helyen rendelkező harmadik országbeli állampolgárok, akik az Európai Unió bármely tagállamában tartózkodnak, de harmadik országból származnak, és adott esetben harmadik országban kötöttek házasságot, vagy egy Európai Uniós állampolgárral kötnek házasságot. Ebben az esetben a négyes cikk alkalmazható lenne az ő esetükben, hiszen a hármas cikk egy kölcsönös megállapodást feltételez, de mivel ilyen esetekben ez általában nem szokott bekövetkezni, főleg mert a nők esetében sokkal diszkriminatívabb szokott lenni a harmadik országok rendszere, ilyenkor a négyes cikk kerülne alkalmazásra. Tehát, ahogyan az itt szerepel, megválaszthatnák a tartózkodás szerinti tagállam jogát, mert ez, ha ez így lenne, akkor egy komoly előrelépés lenne ezen személyek integrációja szempontjából. Köszönöm szépen. Keller asszony. Köszönöm. Köszönöm. Szeretnék, szeretnék, szeretném tudni, hogy már van-e perspektíva arra vonatkozóan, hogy több tagállam is csatlakozna-e ehhez a javaslathoz, illetve látta valamilyen előrelépést ebben a tekintetben. Messze menőleg egyetértek mindazzal, amit az előadó asszony elmondott, azon dolgokra, amelyeket szeretne megváltoztatni, például ami a megalapozott tájékozott, tájékozódott választást illeti. Volna azonban egy kérdésem. Ha jól értettem, akkor a tulajdonlással kapcsolatos kérdéseket nem szabályozza ez a javaslat, ugyanakkor vállás a házasság felbontása esetén ez egy nagyon lényeges kérdés. Szeretném tehát tudni, hogy hogyan kívánják ezt megközelíteni. Ha jól tudom, akkor van valamilyen fajta eljárás, de ez hosszadalmas lehet, és hogyha ezzel kapcsolatos kérdéseket nem sikerül megoldani, akkor komoly hátrányt szenvednek az illető személyek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy nincs egyéb hozzászólás. Azt javaslom, hogy talán a technikai kérdésekre a bizottság adjon röviden választ, ezt követően pedig az előadót, Géphárt asszonyt hallgatjuk meg. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, nagyon röviden volt egy olyan kérdés, hogy van-e e, más tag, e, mióta e, megkapták a kiírést az egyetértésre. Nem, nincsen új kérés 14-e óta. Azonban bízunk benne, hogy lesz újabb. Úgy gondoljuk, hogy majd meg fognak jelenni, amikor a megerősített együttműködésről megszületett a döntés. Akkor további kérések lesznek. Talán ö, tudják, hogy ö, más az eljárás, ö, egyesülvel fog a bizottság ö, dönteni azon országokról, amelyek később csatlakoznak. Nos, a ö, vagyonjogi aspektus. A bizottság készít egy javaslatot arról, hogy milyen következmények vannak a ö, ö, vagyonra ö, a házasságnak, illetve a vállásnak. Ez még előkészítés alatt, és ez is tartalmaz majd végrehajtási ö, szabályokat, koherenciát szeretnénk, hogy könnyen lehessen ö, használni, ö, ne legyenek ellentmondó szabályok. Az előadó mondta, hogy alkalmazandó ö, szabályok vannak a tartásra vonatkozólag a hágai jegyzőkönyv is vonatkozik erre. Tehát több alkalmazandó szabály csoport van, mi koherenciát szeretnénk ebben. Azt hiszem, röviden ennyi volt a válasz a legutóbbi kérdésekre. Természetesen jegyezzük a vita során felmerülő kérdéseket. Gebhardt asszony. Köszönöm szépen a legutóbbi válasz hosszú hozzászólásra indítana engem egységes családjogi kódex lesz Európában, az jó lenne, hiszen a tartásdíj, gyermek elhelyezés, vagyon, megosztás, ezek itt nem szerepelnek ebben a rendben, ezt tudni kell, ezeket itt nem oldják meg, nem is lehet. Arról van szó, hogy milyen eljárás szerint, milyen fórum előtt mondják ki a vállást, és mely az alkalmazandó jog. A vagyon esetében, mint mondta, nincsen európai megoldás. Ezért van az, hogy nélkülözhetetlen, hogy a két felet informálják, és tudják, hogy vállás esetén mely bírósághoz forduljanak, és milyen következménye lesz a joghatóság kiválasztásának. Ez a gyerek elhelyezés, a lakhatás, a tartásdíj esetében is áll. Ezek olyan kérdések, amelyek nem szerepelnek a rendelet tervezetben. Szeretném, hogy ezt is lefegye, hogy az emberek tudják, hogy ö, minek teszik ki magukat, amikor ö, joghatóságot ö, választanak, hogy a harmadik cikét valóban tudjanak választani. Ez lényeges, különben teljesen egyetértek önnel. Romero asszony. Mi a helyzet az integráció kérdésével? Ezt meg kell még vizsgálnom alaposabban. Nem tudom, hogy mi a helyzet a harmadik országokkal. Minden esetre a kérdését jegyeztem, és egy következő körben a jelentésemben megpróbálok erre megoldást találni, mert ez lényeges kérdés. Sophie, igazad van szintén fontos lehet, hogy a ö, gyengébbik ö, fél választhasson. Ez ki kell mondani, gyakran a nő. Ez ö, engem ö, is ö, különösen közelről int, ö, nem csak azért, mert nő vagyok az egyik fél gyengébb, és általában nem ő indítja az eljárást. Gyakran a nő sérülékenyebb, gyengébb. Mindenképp figyelembe kell venni ezt a tényt. Ez visszavezet a harmadik cikkhez. A harmadik cikk a tájékozott véleményre vonatkozik nem lehet arról szó, hogy az, aki jobban informálódhat a kedvezőbb joghatóságról, az dönthessen, és a másik partner nem tehet semmit, és nem tud a következményekről. Pontosan ezt szeretném elkerülni. Azt hiszem, hogy jó úton haladunk. Köszönöm szépen az összes kollégának a kérdését, megjegyzését. Biztosítom önöket, hogy ezt meg fogom közelről vizsgálni. Köszönöm szépen, Gebhardt asszony. Azt hiszem, hogy ennyi erről a napi rendi pontról a javasolt ütemterv szerint szeptemberben, 27-én kerül ez sorra, és akkor Libében októberben 26-án szavazhatunk, hogyha ez rendben van. Akkor köszönöm szépen, és a következő pontra térünk át, 11. A külső határok átlépésekor vízum kötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539 per 2001 per EK rendelet módosítása. Ez a jelentés megszületett az előadó Tanya Fajon Tudják, hogy ez egy eh, rendelet javas, olyan rendelet javaslat, ami liberalizálásra vonatkozik eh, Bosznia-Hercegovinában és Albániában. Eh, technikai misszió volt mindkét országban, és a bizottság javaslatot adott be május 27-én most a bizottság képviselője, de Brower úr kap szót, hogy mutassa be a javaslatot. És a következő lépés pedig a jövő, most nyáron sorra kerülő következő misszió. Akkor megnyitom a vitát, de Brower úr merci. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Viszonylag röviden tudok szólni, amikor bemutatom ezeket a javaslatokat, mert ön is elmondta, hogy ezek a már volt egy alkalmunk bemutatni korlátozott ülésen a áprili, múlt áprilisban az Önök Bizottságának. Most levonva ennek az értékelésnek a következtetéseit, a bizottság tehát elfogadta május 27-én azt a javaslatot, ami ma az önök megfontolására került benyújtásra, és aminek az a célja, hogy eltöröljük a vízumkényszert Bosznia állampolgárainak és albán állampolgároknak azzal, hogy bizonyos kötelezettségeket még tisztázni kell és teljesíteni. Nem szeretném emlékeztetni önöket arra az eljárásra, amit ezzel kapcsolatban kell követni. Ugyanez volt a helyzet minden nyugat-balkáni ország esetében, amelyekkel kapcsolatban Tesszalonikiban az Unió kötelezettséget vállalt. Itten ütemtervekre épül a dolog, bizonyos objektív kritériumokat kell teljesíteniük, a partnerországoknak, amelyek részt kívánnak venni ebben az eljárásban. Az értékelésünknek a végkövetkeztetése az volt, hogy eljött az ideje, hogy felvessük a vízumkényszer megszüntetését egy köztes lépéssel, nevezetesen ellenőrizni kell azt, hogy milyen további erőfeszítéseket kell tenni három területen, mind a három érintett országnak. Albánia esetében egy visszaintegrálási politikát kell kidolgozniuk azon állampolgárok, albán állampolgárokra, akik visszatelepülnek. Meg kell erősíteni a jogi kereteket, amelyek a szervezett bűnözés elleni küzdelmet és a korrupció elleni küzdelmet hivatottak kezelni, és hatékonyan meg kell, vagy ténylegesen alkalmazni kell azt a jogszabályt, amit a szervezett bűnözésből származó javak elkobzásával kapcsolatos. Még három feladata van Bosznia-Hercegovinának, az egyik hasonló mint amelyek Albánia esetében megfogalmazásra kerültek, tehát fejleszteni kell és meg kell erősíteni a szervezett bűnözés el és korrupció elleni fellépést, a másik két kritérium már specifikus, ezek egyrészt a harmonizálása, a bűnözésre vonatkozó jogszabályoknak a Burkó megyére vagy körzetre vonatkozóan, ezt a harmonizálni kell az összövetségével, a federatív rendelkezésekkel, és a harmadik pedig a fokozatos előrelépés a 2010 márciusában elfogadott szabályokkal, amik az elektronikus adatcserére vonatkoznak a rendőrhatóságok és az ügyészség között. Ezek a kritériumok világosak és egyértelműek, és volt alkalmunk, megvitatni ezeket a bosnyák és albán hatóságokkal. Az ellenőrzése az előrehaladásnak, önök is, e, ön is említette elnök úr, úgy fog történni, hogy szakértői delegációk fognak ellátogatni a helyszínre, egy egyelőre meghatározatlan időpontban egyeztetve az érintett országokkal. A cél természetesen az, hogy az elért eredményekkel összhangba ezeknek a szakértői jelentések bizonyítsák majd azt, hogy ezek a kritériumok valóban megvalósulnak a két említett érintett országban. Előzetes időpontokat is meghatároztunk ezekre a látogatásokra, Ö, ö, július 5-8 és július 12-től Albániában. Azonban ezeket az időpontokat még egyeztetni kell, meg kell erősíteni, és olyan információ alapján, amiket még a hétvége előtt meg kell, hogy kapjunk mindkét országból. Amennyiben ez az ütemterv betartásra kerül, akkor valószínűleg képesek leszünk a tanács elé és az Európai Parlament elé terjeszteni szeptember elején az értékelő jelentést, a bizottság értékelő jelentését, ami ezen látogatásoknak az eredménye lesz, és amiben a tagállami szakértők vesznek részt. Ekkor majd az Európai Parlamentnek és a tanácsnak kell véleményt mondania a tények ismeretében. Még egyszer ismétlem, elnök úr, hogy a bizottság ezt már többször el is mondta, önöknek is, hogy egy olyan eljárásról van szó, amely egy objektív, szigorú eljárás, aminek az a célja, hogy egy fontos politikai célt támogasson, és amelynek a célszerűségét és fontosságát senki sem vitatja. Tehát konkretizálni kell itt egy politikai kötelezettségvállalást, amit tettünk nyugat-balkáni országok irányába és ugyanúgy, mint Szerbia, Montenegro és a volt Macedón köztársaság esetében tettük, hogy egy szabad közlekedési térséget hozzunk létre, úgy, hogy vízomkényszer ne érvényesüljön. Ezben a folyamatban ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy a bizottság szempontjából teljes mértékű együttműködést és kötelezettségvállalást élveztünk az érintett országok különböző szolgálataitól és hatóságaitól, illetve politikai hatóságoktól és kormányaitól. Nem vagyunk még egészen a végén az eljárásnak, de a levonható következtetések már ebben a szakaszban is azok, hogy ez a módszer nagyon hatékony eszköz volt a reformok megvalósítása területén több vonatkozásban is. Úti okmányok biztonsága, migrációs folyamatok, áramlatok kezelése, szervezett bűnözés elleni fellépés, vagy például a kisebbségek jogainak védelme, illetve a diszkrimináció elleni küzdelem, ezek mind látványos reformok voltak ezekben az országokban, természetesen az Európai Unió és a Bizottság támogatásával, annak érdekében, hogy megvalósuljon ez az alapvető cél, nevezetesen a vízumkényszer eltörlése. Mint említettem, még nem értünk az út végére, még vannak különböző állomások, amelyeken végig kell, keresztül kell menni. Nem kételkedünk, nincs okunk, hogy kételkedjünk a két ország hatóságainak kötelezettségvállalásában, és hogy meg, fogják, meg fognak tudni küzdeni a kihívásokkal. A szigorú értékelési eljárást alkalmazzuk, amit eddig is alkalmaztunk, és azt reméljük, legalábbis ez a célunk, hogy a az Európai Parlamenthez és a tanácshoz fordulhassunk az értékelő jelentéssel szeptemberben. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Brauer úr. Mielőtt megadnám másnak szót, az elnökség kíván szót. Győzte asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr nyilván ismerik Spanyolország elkötelezettségét a Nyugat-Balkánnal kapcsolatban, mint soros elnökségét. És különösen örülünk annak a ténynek, hogy már a svéd elnökség alatt Montenegro és Szerbia felkerült azon országok listájára, amelyek már nem vízumkötelesek. Üdvözöljük a jelentős erőfeszítéseket, és most örülünk azon erőfeszítéseknek, reformoknak, amelyeket felvázolt a bizottság képviselője, és amelyek Herceg, Bosznia-Hercegovinára és Albániára vonatkoznak. Május 27-én javaslat született a vízumkötelezettség eltörlésére két országgal kapcsolatban. Meg vagyunk róla győződve, hogy Albánia és Bosznia-Hercegovina továbbra is erőfeszítéseket tesznek, hogy a feltételeknek megfeleljenek, és így a parlament elfogadhatja a szükséges határozatot, hogy e két állam polgárai teljes mértékben részesüljenek a vízummentességből. Legutóbbi luxemburgi tanácsülésen az elnökség a BIU tanács elé egy javaslatot terjesztett, és most a tanács az első ilyen megbeszélést tartotta erről. Várjuk a szakértők jelentését. Nem tudjuk, hogy mennyire teljesítették a feltételeket. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Hughes az előadó Tanya Fajon. Köszönöm szépen, elnök úr. Szlovénül szeretnék beszélni. Át is váltok anyanyelvemre, azért mert most is játszok, játszuk, a meccsünk utolsó perceit Anglia ellen, és hát sajnos úgy néz ki, hogy veszítünk. Köszönöm szépen a tanácsnak, a bizottságnak, a részletes bemutatást. A Bosznia-Hercegovinai és Albánia ügyében nagyon örülünk, hogy a bizottság május végén jogalkotási javaslatot nyújtott be. Örülök ennek a csodatos együttműködésnek a spanyol elnökséggel és a az árnyék jelentéstevőkkel. Megköszönöm szintén a boszniai, hercegovini és albán hatóságoknak az együttműködést. A mi szakbizottságunk számára ez különösen fontos. Többször is aláhúztuk, hogy a vízum liberalizációs men, eljárást a lehető leggyorsabban be kell fejezni az összes nyugat-balkáni ország esetében, és ebbe Koszovót is beleértem. bosnia hercegovina és Albánia a végső stádiumban tart. A bizottság is ezt elismerte. Mindkét ország nagy előrehaladást ért el az utóbbi hónapokban. A bizottság szakemberi ellátogatnak mindkét országba még a nyári színidő előtt. Mindkét ország tanácsom szerint készen áll, és azt mondja, hogy minden feltételnek megfelel. Egyetértek, ezek a kritériumok a fő feltételek. Ezeknek eleget kell tenni ahhoz, hogy a liberalizáció megtörténjék. Ez nagyon fontos lépés, főleg a fiatalok számára ebben a régióban, mert ők várják a lehetőséget, hogy szabadon utazhassanak az Európai Unióba. Néha attól tartok, hogy megfeledkezünk róla, hogy ezek az országok a közvetlen szomszédságunkban találhatók, és várnak arra a lehetőségre, hogy közelebb kerüljenek az EU-hoz. Pénzügyi válság időszakát éljük, talán nem annyira kívánjuk a bővítést, de meg kell mutatni a politikai bátorságot, szándékot, hogy megnyitjuk a kaput a nyugat-balkániak előtt, főleg miután világossá vált, hogy minden feltételnek eleget tesznek. Azonban lenne egy-két kérdésem. Nevezetesen. Amikor a javaslatot bemutattuk, miért nem lehet a dátumot is ö, említeni? Szerbia Montenegro múlt júliusban dátumot kapott. 2010. január 1 Ez a dátum itt nem szerepel. A kérdésem az, hogy ez politikai szándék hiányára utal a tagállamok részéről, vagy a más oka van. Szintén szeretnék felhívni mindenkit, hogy legyen időkeret mindkét országnak ösztönzés kell. Ez technikai folyamat. Technikai folyamat is volt végig. A ö, korábbi stadiumokban ez politikai eljárás is volt. Mindkét ország esetben fel kell fognunk, hogy ö, nagyon ö, feszült a helyzet. Bosznia-Hercegovinában ősszel lesz választás, és a politikai kampány, hát nagyon heves. Mindkét párt felhasználja a politikai kampányt, hogy pontokat szerezzen, de végül az emberek szenvedek, hogyha nincsen eredmény. Albániában is nagyon feszült a politikai helyzet, éppen ezért Azért, mert az Európai Unió eh, belefáradt a sok eh, bővítésbe. Nem eh, jól lenne jó a vízum kaput bezárni, nem lenne jó új falakat felépíteni az Európai Parlamentet és ezt a szakbizottságot felhívom arra, hogy mindent tegyünk meg, ami tehetünk, hogy ez a jelentés megszerzésre kerüljön szeptemberben, közvetlen azután, hogy a szakértők jelentése megjelenik. Most szeretném kérni, a, megkérdezni az Európai Bizottságtól, hogy lehetséges -e megkapni az értékelést az első szeptemberi ülésünkön, harmadikán, mert ezt tenni lehetővé, hogy a jelentésről szavazunk a második szeptemberi plenárison. Ezzel eleget tennénk kötelezettségünknek a tanácssal, bizottsággal együttműködve, prioritás biztosítanánk e országoknak, hogyha teljesítik a feltételeket. Ez emberekről szól, szabad mozgásról, nem menedékről, vagy nem foglalkoztatásról. A fiatalok mozoghassanak szabadon, értsék meg az európai értékeket, és ne távolodjanak el az EU-tól. Kérem, mindent tegyenek meg, ami lehetséges, hogy ez a sikeres legyen. Köszönöm. Thank you. Now... Köszönöm szépen. a Cepél asszony, mint árnyék jelentéstevő. Elnök úr, köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani a bizottság javaslatáért. Nagyon jól tudjuk, hogy mit jelent a bosnyák és az albán embereknek az, hogy vízum nélkül utazhassanak Európában. Ezek a reformok nekik eh, alapvetően eh, fontosak, nem csak a vízum szempontjából, ennek sokkal nagyobb eh, kihatása van a társadalomra és az európai jövőre, az európai nagy családra. A néppárt kezdettől fogva konzisztensen megerősítette állásfoglalását, hogy gyorsítsuk fel a vízum liberalizálást, és könnyítsük meg ebben a házban is az eljárást, amennyire lehet Örömmel mondhatom, hogy összeültünk a raportőrrel, és a javasolt ütemtervet is megvitattuk. Bízunk a bizottságnak a ténybeli jelentésének, és hogyha azt, azt mondják, hogy elérték a feltételeket, akkor ez így is van. Fontos, hogy a feltételek ugyanazok legyenek, mint a másik három ország esetében, és győ, bízom abban, hogy a hatóságokkal Albániában és Bosznia-Hercegovinában folytatott tárgyalások eredményeként végig fogják vinni a folyamatot, hogy teljesítsék a vállalásokat. Együtt fogunk dolgozni a bizottsággal, más kollégákkal is azért, hogy az év vége előtt maximálisan elérhessük a vízummentességet Albánia és Bosznia-Hercegovinának is. Elnök, köszönöm szépen, argentini képviselő, kíván Ockort kolléga szeretne szólni? Köszönöm szépen, muszáj reagálnom, mert közvetlenül támogatom, amit az előadó, illetve a jelentéstevő is tett. Nekem nagyon fontosnak tűnik, hogy a fiatalok e, ki tudjanak törni az elszigeteltségből, és utazhassanak, és kicsit látókörüket bővíthessék. Továbbá, amennyire tudom, egy felhívást indítottunk múlt évben a bizottsághoz annak érdekében, hogy segítsünk Bosznia-Hercegovinának, e, és egyetértek Bilke asszonynal, hogy ugyanazokat a kritériumokat kell betartanunk, és ugyanaz kell, hogy legyen a feltétel Bosznia-Hercegovinában is, meg kell említeni egy határidőt. Én nagyon remélem, hogy a szeptemberi második plenáris ülésen meg tudjuk majd szavazni még a, szav- a választások előtt, ami októberben lesz, és így ez az európai perspektíva reálissá váljon és megnyíljon ezen országok számára a Balkánon. A reformok azok lassan végbe mennek, ezt láttuk, és ez egy katalizátor katalizátor lehet, a, hogyha a vízum liberalizáció megvalósul. Köszönöm szépen, Buszutiló úr következik. Thank you, Mr. Chairman. Very briefly, I wish to... Köszönöm szépen, elnök úr, és támogatom, amit az előző hozzászóló mondott, különösen a dátumokra vonatkozóan. És eh, fontos itt a történelmi fontossága is ennek eh, számunkra eh, ez lehet, hogy semminek tűnik egy kis jelentéktelen valami, mert mi teljesen élünk a szabad mozgással, ez nekünk garantáltnak tűnik. De her- Bosznia-Hercegovinak, Albániának ez nagyon fontos, ez az első lépésük az Európai Unióba való integrálódás irányába. És amit láthatunk az az, hogy mennyire fontos ez a ö, ö, lépés. Ez a vita is ezt mutatja ebben a szakbizottságban. Valószínűleg nagyon sokan, jó maguk is, nagy érdeklődéssel követik ezt a vitát, mert nekik a mindennapi életükben ez jelentés változás lesz. És ezzel zárnám, hogy azért egy dologra figyeljünk oda, két ország hatóságai esetében. Ez a vízumliberalizálás nem jelenti azt, hogy teljes mértékű olyan szabad mozgásuk lesz, mint nekünk e az Európai Unióban. És nem lenne helyes, hogyha ezt így adnánk el, hogy ez azt jelenti, hogy mehetnek -e Nyugat-Európába, az Unióba dolgozni, tanulni, lakni, ugyanúgy, ahogy ezt jelenleg teszik az Európai Uniós állampolgárok. Ez csak egy lépés, és valószínűleg majd el fognak oda jutni, de egyelőre nem erről van szó tehát nem szabad hamis várakozásokat ébreszteni. A vízumliberalizáció annyit jelent, amennyit, de nem többet. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen, Busutil ez a bizottság elvégezte a munkáját, és mindig emlékeztet minket arra, ami fontos, ami rendkívül fontos, és hogy milyen lépéseket tehetünk. Bizottság Debrauer úr e, számos kérdés is megfogalmazásra került, és ami a bizottsághoz szólt, e, szeretnénk, ha válaszolna. Válasz. E, köszönöm szépen, elnök úr. Engedélyével legalább három kérdéssel szeretnék foglalkozni. Valóban a bizottság nem határozott meg konkrét záró határidőt a javaslatában arra, hogy mikor szűnjék meg a vízumkényszer. Ez nem feledékenység volt, ez szándékos választás volt. A vízumkényszer megszüntetése akkor fog bekövetkezni, amikor a három kritérium, amit még mindegyik országnak teljesítenie kell, valóban teljesült és amikor a jogalkotó, azaz önök és a tanács azon a véleményen lesz, hogy a bizottság jelentése alapján valóban teljesültek az említett kritériumok. Tehát az Európai Parlament és a tanács kezei között van ez, hogyha már megkapták a bizottság értékelő jelentését, akkor majd el kell dönteniük, hogy mikor és adott esetben a rendeletben pontosíthatják, hogy a vízumkényszer eltörlése mikortól lehet hatályos. A második dolog a jelentésünk rendelkezésre bocsájtása. Fajon asszony említette az önök szeptember 3. ülését. Nem tudom jelenleg elkötelezni a bizottságot a tekintetben, hogy egy írásos jelentés ekkor rendelkezésre fog állni. Mindazonáltal úgy gondolom, hogy amennyiben az önök bizottsága kívánja, akkor szeptember 3-án mindenképpen egy szóbeli tájékoztatást adhatunk az értékelő küldöttség látogatásának eredményeiről, és az írásos változat pedig később kerül, készül majd el. Harmadik dolog, elnök úr, és ez is nagyon fontos, több hozzászóló is említette, többek között Buszutil úr, hogy pontosan mit jelent ez a vízumkényszer eltörlése, tehát a Schengeni rövid tartózkodási vízumok, és hogy milyen félreértéseket kell mindenképpen elkerülni a e tekintetben. Nem csak a bizottság van ennek tudatában, hanem az érintett partner országok kormánya is, akár Albániáról, akár Boszniáról beszélünk, a kormányok is tisztában vannak ezzel. Éppen ezért mindkét esetben a, ezen országok hatóságai információs kampányt folytatnak, illetve információs kampányba kezdtek azért, hogy minden félreértést elkerüljenek, és pontosítják természetesen azt, hogy milyen jogok járnak a vízumkényszer eltörlésével, de azt is, arról is tájékoztatást adnak, hogy milyen korlátok vannak, mi lesz lehetséges és mi nem lesz lehetséges, hogyha valaki az uniós tagállamok területére kér majd egy beutazási vízumot, illetve amikor ez már nem lesz szükséges. A bizottság véleménye szerint ez egy rendkívül fontos lépés, amit ez a két ország kormánya megtett. Ismertünk a múltban olyan eseteket az év elején, aztán gyorsan ezt korrigálták az illetett illetékes kormányok, de e, egyértelmű volt, hogy rosszul félreértelmezték azt, hogy mit jelenthet a Schengeni vízumkényszer eltörlése tehát a ö, tájékoztató kampányt mind Bosznia-Hercegovina, mind Albánia lefolytatta, ez minket ö, megnyugtat, és feltételezhetjük, hogy azok a szélsőségek, amiket egy rövid ideig tapasztaltunk az év elején, azok nem fognak megismétlődni. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm még egyszer, De Broer úr! És a további észrevételek, reagálás van-e, vagy a raportőr fajon asszony kér-e, kíván-e igen, szeretnék egy kis kiegészítő magyarázatot hozzáfűzni. Szeretném megerősíteni azt az óhajt, hogy szeretnénk, hogyha a szakértői látogatás után szeptember elején azonnal megkaphatnánk a szóbeli tájékoztatást. Tehát, hogyha lehetne, akkor kérem, hogy ezt vegyük be a jegyzőkönyvbe is. És ugyanakkor szeretném üdvözölni az információs kampányjal kapcsolatban elmondattakat. Mindkét országban folyik, folyt információs kampány, és a közvéleménnyel igyekeznek megéri, megértetni, hogy ez szabad mozgás bizonyos korlátok között. Ismételten szeretnék mindenkit megkérni arra, hogy határozzunk meg még nyár előtt egy határidőt. Tudom, én magam is kétségek között vagyok, hogy melyik lenne ez a határidő. Múlt évben a bizottság említett egy határidőt, de most nincsen, hogy egy kicsit zavarba ejtő. Thank you. Köszönöm szépen. Nincs egyéb észrevétel ezzel kapcsolatosan. Az előadó akkor ugye a következő Libe ülésen fog ismertetni a jelentés tervezetét, ez július 12-13, és a módosítások előterjesztésének határidejét eh, ezt követően fogjuk majd meghatározni, méghozzá nyár után. Ha ezzel egyetértenek, akkor áttérünk a következő napi rendi pontra, a 12-es pontra, ez a parlament állásfoglalása a tanács által módosított 2011-es évi költségvetési tervezetről a harmadik szakaszról van szó, a bizottsági rész. Ez a második munkadokumentum ismertetését tartalmazza, ugye a 2011-es költségvetési tervezetéről van szó. Ezt eh, jó magam szövegeztem a Szakbizottság elnökeként, úgyhogy eh, azt hiszem ezt a tervezetet egyébként eh, meg is kapta mindenki, és most megkísérlem felvázolni önöknek a jelentés tervezet fő elemeit. Nos, önök is tudják, hogy ez egy jelentéstervezet, amelyet a Libe szakbizottság illetékes, a Libe szakbizottságnak kell ezt elkészítenie, méghozzá a Költségvetési Szakbizottság a címzet. A jelentés tervezetet az első költségvetési módosításokkal együtt közzétettük. És ezeket fogjuk a következő Libe bizottság megvitatni július 12-én és 13-án. A szavazásra pedig szeptember 2-án kerülne sor, ugyanis ez az egyetlen lehetőség, amely a kezünkben van, tekintettel arra, hogy a Költségvetési Szakbizottságnak szeptember 8-áig kell megkapnia ezt a jelentést és éppen ezért addig már csak egy szakbizottságülésünk van szeptember másodikán, ami pedig a módosítás indítvány, módosító indítványokat illeti, hogyha arra törekszünk, hogy ezeket a szavazásig minden nyelvre lefordítsuk, akkor a határidőt augusztus 18-ában kell megszabnunk, ez pedig ugye a nyári szünet közepén van, de hogyha egyetértenek azzal, hogy nem kell fordítani az összes módosítást, addig, mi az összes nyelvre, akkor augusztus 26-a lehet a határidő. Addigra pedig már a parlament is megkezdi ismételten a munkát. Úgyhogy ha egyetértenek ezzel, akkor augusztus 26 déli 12 órában szabhatnánk meg a határidőt. Ami pedig érdemben ezt a javaslatot illeti, megkapták a javaslata kapcsolatos indoklást, és hát tisztában kell lennünk a helyzettel. Arról van ugye szó, hogy nagyon súlyos a gazdasági és a pénzügyi válság, amely a tagállamok összességét érinti. Éppen ezért valószínűsíthetjük, hogy költségvetési korlátozásokra kerül sor. A tanács a költségvetés tervezetet éppen ezért csökkenteni fogja 2011-re nézve, úgyhogy óvatosan kell a prioritásainkat meghatároznunk tudják, hogy a kísérleti projektek, illetve előkészítő anyagok száma az idővel növekedett. 14 kísérleti projektet és előkészítő javaslatot kaptunk a tavalyi évhez képest. Tavaly kettő előkészítő fellépés és kísérleti projekt létezett. Ami pedig a Libe szakbizottság költségvetési munkáját illeti, nos, meg kell határoznunk az egyértelmű prioritásokat, ugyanis nem lesz lehetséges az összes előkészítő fellépést és kísérleti projektet jóváhagyni. Ami pedig a programokat illeti, azt hiszem, hogy érdemes konkrétan három részt hangsúlyoznunk. Először is, ami a Frontex ügynökséget illeti, és a Frontexnek a különböző eszközök beszerzésére vonatkozó szabályzatát. Láthatják, hogy a költségvetést növeljük. A Frontex ügynökség esetében egy tartalékot is képeznénk, ezt pedig fel lehet szabadítani abban az esetben, hogyha a Frontex ezt így kéri. A múltban ugye előfordultak különböző helyzetek, a költségvetési végrehajtás során, amikor is ugye nehéz volt az eredetileg elkülönített összegeket folyósítani. A második dolog pedig, amelyre konkrétan ki kell térnünk, ez az Európai Alapjogi Ügynökség. Ez az ügynökség ugyanis a költségvetésének nagyon jelentős emelését kérte, már pedig nem hiszem, hogy teljes mértékben ezt lehetséges lesz végrehajtani. Minden esetre azt hiszem, hogy érdemes a költségvetésüket növelni, tekintettel arra, hogy egy, az intézményi fejlődés egy komoly szakaszában vannak. A LIBE mindig is támogatta ezt az ügynökséget, 50%-os költségvetés emelés talán nem lesz lehetséges, de azért azt hiszem, hogy egy 5%-os emelés minden bizonyal lehetséges lesz. Na pedig lesznek módosító indítványok, amelyek a költségvetésnek ezt a növelését célozzák meg, akkor azt hiszem, hogy nyitottak kell, hogy legyünk ezen javaslattal kapcsolatban. Meghallgattunk néhány véleményt, illetve szándékot arra vonatkozóan, hogy az alapjogi ügynökség költségvetését növeljük, szerintem ezt érdemes lenne megfontolnunk. Ami pedig az adatvédelemre vonatkozik, nos, a 29-es cikk bizottságának elnöke, valamint a korábbi elnök tájékoztattak bennünket arról, hogy milyen nehéz a pénzügyi helyzet, az anyagi helyzet ennél a munkacsoportnál, és éppen ezért segítséget kértek. Ha a Libe Bizottság képviselői egyetértenek azzal, hogy a költségvetési támogatást megemeljük, akkor azt hiszem, hogy az illetékes szolgálatokkal meg tudunk állapodni majd. Tehát eh, nyitottak vagyunk a javaslatok irányában. És most eh, megnyitom a vitát, ha hozzá kívánnak szólni az elhangzottakhoz. Ha egyetértenek, akkor megnyitjuk a vitát erről a jelentés tervezetről. Ki az, aki hozzá kíván szólni? Talán meghallgathatnánk eh, mindenek előtt a bizottságot. Pariet asszony, ha itt van, akkor parancsoljon. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a bevezetőt, a bemutatást. Néhány előzetes megjegyzésem lenne. Valóban, ami a, az előkészítő akciókat és a próba projekteket illeti, csak üdvözölni tudom az elővigyázatosságot, elővigyázatosságát, hogy ezeket korlátozni kell. A jelenlegi programokban van közösségi fellépésre való lehetőség, illetve technikai segítség nyújtásra félrelakott összeg, amelyekkel ezeket finanszírozni lehet. Egyes programoknál így van lehetőség fellépni előkészítő, illetve próba projektekkel. Megkaptuk a listát a költségvetési főigazgatóságtól most készítjük el a válaszunkat nekik. Tehát hadd mondjam el újra, hogy ahogy ön is kifejtette, jó lesz, csak arra korlátozódni, ami hozzáadott értéket ad, amit nem lehet jelenleg finanszírozni, azt ki is kell hagyni. Ami a Frontexet illeti, egy kis magyarázattal szolgálnék azzal kapcsolatban, hogy itt kérés érkezett. Figyelembe vesszük, a pénzügyi tervet, annak a plafonjait, és van más is. Figyelembe vesszük, amikor kiszámoljuk az előirányzatokat, hogy mely összegeket nem költöttek el az előző év során. Például kifizetés előirányzatnál hozzá kell tenni ezeket a plusz összegeket az új janam megjelenő összegekhez. Így számoltuk ki a Frontex előirányzatait. 85,5 millió volt, mi 88 milliót kérünk 2011-re. 80,55 volt tavaly a tervezet, ehhez a közvetési hatóság 5 milliót rakott hozzá, és most 6 millió euró pluszban vagyunk a Frontexnél, tehát ez egyfajta tartalék a Frontexnél. Ezt először kell, fel kell használni, és csak utána lehet az előirányzatot felhasználni. Javaslunk egy front kontext, összeg, befagyasztást, azért, mert jelenleg vannak be nem töltött állások a Frontexnél, 44 üres pozíció van. Ez ö, ö, nyilván nem teszi lehetővé, ö, hogy plusz előirányzatot kérjenek. Természetesen a működési költséget ezt nem, ez nem érinti, azt lehet növelni. Úgy vélem, hogy a tartalékképzés teljesen jó megoldás, amely lehetővé teszi, hogy lássuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok, és így, amikor előjött megfelelő pillanat, akkor meglátjuk, hogy ezeket az összegeket újra felhasználhatóvá tesszük-e vagy sem ami eh, pedig az alapjogi ügynökséget illeti. Itt eh, egyetértek megint csak eh, az ön elővigyázatos megközelítésvel. Ahogy a Frontexnél is követtük az összegek alakulását, Másrészt igaz az is, hogy az ügynökség nagyon jól fogyasztja a költségvetési lehetőségeit, és elégedettek vagyunk az ügynökség adatgyűjtési munkájával. Összegzésül nem vagyunk ellene az előirányzat növelésnek az alapjogi ügynökségnél, hogyha ez észszerű, és ez megfelel tényleges ö, igényeknek. Most azt vizsgáljuk, hogy plusz finanszírozást kapjon a harmadik pillér tevékenységeinek integrálása miatt. Ez kb. 2 millió euró, ami becslésünk szerint. Az elővigyázatos megközelítés, amit kifejtett az alapjogi ügynökségnél, nálunk támogatásra talál amíg a 29-es cikk munkacsoportot illeti, megértjük a munkacsoportnak, ö, vannak ö, igényei, ö, ennek a munkacsoportnak a titkárságával folyamatos kapcsolatban vagyunk. Szeretnék emlékeztetni azonban rá, hogy a munka finanszírozásának nagy része a globális keretből történik. Ezek a kiküldetési költségeket, ez a kiküldetési költségeket jelenti. A trai költségvetési lehetőségek igen korlátozottak, tehát itt igen csak óvatosnak kell lenni. Nem tudunk teljes mértékben egyet érteni az elhangzott javaslatokkal. Köszönöm. Mr. De Camp. Köszönöm szépen. Van de Camp úr következik. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani, és gratulálni önnek ehhez a véleménytervezethez. Ez egy rendkívül kiegyensúlyozott felépítésű jelentés. Kiegyensúlyozott, jól átgondolt, jól tükrözi a LIBE költségvetési nézőpontjait, és egyértelműen meghatározza a prioritásokat is. Ez lenne az egyik. Másodszorban pedig ami ezen kísérleti projekteket, illetve az előkészítő fellépéseket illeti. Úgy értettem, hogy elég sok ilyen jellegű kérés érkezett. Az én kérdésem az lenne, hogy milyen stratégiát kívánnak követni ahhoz, hogy a Költségvetési Bizottságban legalábbis elismerjék ezen a Libe számára fontos projekteket. Tudná ismertetni esetleg, hogy mit terveznek, hiszen ez nagyon lényeges lenne. Másodszorban pedig azt szeretném tudni, hogy a megtakarításokkal mi történik. A bevezetőjében említette, hogy adott esetben eh, megszorításokra kerül sor, az Európai Parlament is eh, takarékoskodni fog. Azt szeretném tudni, hogy ezen intézkedéseket kellő időben megkapjuk majd, hogy a prioritásokat is megszabhassuk, és nagyon sokat spórolunk, ugye Hollandiában is. Azt hiszem, hogy azért mégis meg kell találnunk a prioritásokat. A Frontex kapcsán hallhattuk, hogy mi a helyzet. Hallottuk, hogy a költségvetést teljes mértékben elköltik. Talán még az alapjogi ügynökséggel kapcsolatban meg kell jegyezzem, hogy értem a tartózkodását, de hát azért ez az 5 százalék mégiscsak egy kiinduló lépés lehet. Ha pedig további lehetőségünk nyílik arra, hogy a költségvetést növeljük, akkor mindenképpen támogatnánk az ilyen jellegű lépéseket. Ez lenne az én reagálásom, így előzetes reakcióm az ő jelentésére. Köszönöm. Köszönöm szépen. Keller asszony. Köszönöm. Volna néhány kérésem, illetve észrevételem a munkadokumentummal kapcsolatban, de először, ha megengedi, a kettes oldalon a kötelezettségvállási előirányzatokról van szó az A pontban, és ott felsorolja a sürgősségi intézkedéseket, illetve a menekültek eh, érkezését, ugye 3,7 milliót különítenek el a menekültügyi alapra. Nem tudom, hogy eh, még mindig hasznosnak tartják-e ezt az alapot. A Frontex kapcsán pedig az imént elhangzott, hogy a Frontex egy elég nagy összeget nem használt fel, ugye 10 milliót különítettünk el a Frontex számára, de nem költötték el az összeg egészét. Fel kell tennünk azt hiszem a kérdést, hogy miért nem tudták elkölteni ezt az összeget, Kérdés, hogy valóban szükségük van-e több pénzre, vagy inkább korlátozni kell a költségvetésüket, mert úgy tűnik, hogy kiegészítő forrásokra nincs szükségük, akkor azt hiszem, hogy nem is kellene ezt elkülönítenünk a Frontex számára. Végezetül pedig a munkadokumentum utolsó ötödik oldalán nem egyértelmű számomra. Itt az szerepel, hogy plusz 3 millió eurót különítünk el a bevétel formájában a Frontex számára. Nem tudom, hogy itt a tavalyi évről visszamaradt összegekről van szó, vagy milyen fajta bevételről. A második észrevételem pedig a munkadokumentummal kapcsolatban a következő lenne. Az alapjogi ügynökségnél azt kérték, ugye, azt kérte az ügynökség, hogy több pénzre van szükségük, és önök úgy ítélték meg, hogy 5%-os költségvetés emelés kielégítő lenne. Kérdezném én, hogy értékelték-e azt, hogy a Lisszaboni szerződés hatába lépése óta mire van szüksége pontosan az ügynökségnek, és miért választották ezt az 5%-ot? Azért ajánlják ezt, mert úgy gondolják, hogy a munkaterhük is 5%-kal magasabb. Értékelték-e, hogy pontosan mekkora extra munkateherrel rendelkeznek, és ez alapján értékelni tudják-e, illetve meg tudják-e becsülni, hogy mennyi plusz pénzre van szükségük? És az utolsó kérdésem inkább egy megjegyzés. Az információtechnológiai rendszerek kezelésére kapcsolatos rendszer. Furcsa, hogy ilyen nagy összegeket szánnak egy olyan ügynökségnek, amely még nem is jött létre. Többet kapnak, mint a menekültügyi támogató hivatal, amely ugye jogszerűen létrejött, hiszen mindannyian szavaztunk is róla, viszont ez az információtechnológiai ügynökség még nem lépett életbe. Szeretném tehát tudni, hogy már elkülönítenénk-e összegeket számukra, még mielőtt létrejön, és hogy vajon szükségük van-e ekkora összegre, hiszen a menekültügyi támogató hivatal működésének első évében fele ennyi pénzt kapott mindössze. Ez lenne az összes kérdésem. Buzutil úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm én is az ismertetését. Néhány megjegyzést szeretnék tenni, azon túlmenőleg, amit Van de Kamp kollégám megjegyzett. A kísérleti projektekre és az előkészítő fellépésekre vonatkozóan, hogyha megnézem ezt a dokumentumot, akkor azt láthatjuk, hogy 2009-ben három előkészítő fellépés és két kísérleti projekt szerepelt, még ez az arány 2-1 volt az jelenlegi évben. Ugyanakkor oda kell figyelnünk arra, hogy a LIBE jelen legyen ezen a területen, és éppen ezért jobb koordinációra van talán szükségünk. Ez pedig egy olyan üzenet, amelyet talán minden frakció irányába megfogalmaznék. Jó lenne, ha megállapodást érnénk el, és biztosítatnánk a LIBE érdekeit. Máskülönben a Költségvetési Bizottság attól tartok, hogy ignorálja majd a kérésünket. Tudom, hogy számos kérést megfogalmaztak, meg kellene hallgatnunk majd a bizottságot is erről, de biztos vagyok abban, hogy más kérések is érkeznek. Ugyanakkor szerintem alapvető fontosságú, hogy a politikai frakciók között megfelelő legyen az egyeztetés, és egy közös megközelítést tudjunk kidolgozni ezen a területen, ami a Frontexet illeti. Nem vagyok biztos abban, hogy egyetértek a bizottsággal a Frontex kérdésében, ugyanis az ügynökség mandátumát felül kell vizsgálnunk, ebben a kérdésben én vagyok a jelentéstevő, és valószínű, hogy a Frontexet most felhatalmazzuk arra, hogy a saját eszközeit vagy leasing, vagy pedig felvásárlás, bevásárlás formájában szerezze meg. Nem tudom, hogy valamilyen fajta tartalékot a soron következő költségvetésben el tudunk-e különíteni egy célból, ahelyett, hogy azt várjuk, hogy a jogszabály megszülessék, és gyakorlatilag az egész év eltelik, ugyanis eddig nem különítettünk el semmilyen tartalékot egy célból. Tehát ez fontos lenne a bizottság és a Frontex számára is. Meg kellene határozniuk, hogy pénzügyi szempontból pontosan mire is gondoltak még mielőtt döntenénk erről az összegről. Ami pedig a menekültügyi támogató hivatalt illeti, Tudomásom szerint még ki sem nevezték az igazgatót, és hát nem tudom, hogy a bizottság tudna-e tájékoztatást adni arról, hogy hogyan kívánja felhasználni azt a költségvetést, amelyet már megszavaztunk. És a menetrend milyen? hogy a hivatal ugye még az év lejárta előtt életbe lépjen, hiszen nem sok értelme van a költségvetésről beszélnünk, ha egyszer még nem is jött létre a hivatal, és nem kezdte meg működését. Ami pedig a szolidaritás és a migráció kezelése területeit illeti, nos itt a, a külügyi határ, a külső határok alap, az integrációs alap, és még a menekültügyi alap tekintetében is jelentős a források emelése, de azért némileg aggaszt az, hogy nem hajtottuk végre ezen programok elemzését, felülvizsgálatát, és a parlament sem kapott kellő tájékoztatást arról, hogy azon összegek, amelyeket évről évre megszavaztunk ezen területeken a programok számára, ezeket hogyan költötték el, hogyan használták fel. Eredményesen és hatékonyan használták fel ezeket? És sikerült a többletértéket biztosítani ezen a területen? Erről mindenképpen szeretnénk tudni, Számos alkalommal ezt hangsúlyoztuk már, de úgy gondolom, hogy számunkra fontos lenne minél hamarabb megkapni ezt az információt. Végezetül, ami az alapjogi ügynökséget illeti, ha a költségvetés növelését kérik, akkor nyitottak kell, hogy legyünk. De ez mindenképpen jogos kell, hogy legyen, indokolt kell, hogy legyen. Éppen ezért szeretném az erre vonatkozó magyarázatot meghallgatni. Köszönöm. Bien, gracias. Köszönöm szépen. Ahogyan az előző hozzászólásomban már felvázoltam, a kontextus itt ugye nem kizárólag a gazdasági válság, amely valószínűleg azt jelenti majd, hogy a tagállamok a tanácsban a költségvetési korlátozás mellett fognak kardoskodni, hanem a Lisszaboni szerződés hatába lépését is figyelembe kell vennünk. Ez pedig egy új szabálykeretet hozott létre. Tudják, hogy a LIBE szakbizottság fontos, hogy tájékoztassa a költségvetési szakbizottságot, és ezen folyamat kezdetén tartunk most. De az is igaz, hogy ez az új döntéshozatali eljárás, illetve keret ez mindössze egy olvasatot tartalmaz majd a parlament és a tanács között. A parlament és a tanács azon intézmények, amelyek ezen jogalkotási folyamatban az együttdöntés eljárás keretében részt vesznek, de ez a rendes jogalkotás eljáráshoz, eljáráshoz képest egy speciális eljárás az Európai Unióban. Tehát itt egy olvasatról van szó a tanács és a parlament között, amelyet talán egy egyeztetési eljárás követ majd. És hát ennek eredményét a két intézmény kell, hogy megerősítse majd. Én éppen ezért azt javaslom, hogy az árnyékjelentéstevővel, Van de Campurral szoros legyen az együttműködés. Verját asszony szintén árnyékjelentéstevő, és azt hiszem, hogy Álvaro úrral, aki ugye szintén árnyék jelentéstevő, nos, össze kellene ülnünk, és együtt kellene a, def- a prioritásokat meghatároznunk. Hiszen láthatják, hogy ebben az erőzetes véleménytervezetben még tartózkodtam ettől, nem akartam a prioritásokat meghatározni, tekintettel arra, hogy számos javaslat érkezett, ugye 14 különböző kísérleti projektre és előkészítő fellépésre vonatkozó javaslat a három a területen, a szabadság, a jog és a biztonság érvényesülésének területén. Meg kell néznünk tehát, hogy a különböző frakciók a szakbizottságban milyen kompromisszumra, milyen konszenzusra tudnak jutni. Úgy gondolom, hogy ebben a szakaszban a Lisszaboni szerződés hatába lépését követően döntő fontosságú, hogy a költségvetési tételeket ellenőrizzük, egyfajta minőségi ellenőrzésnek kell őket alávetnünk. Így kaphatunk ugyanis a lehető legpontosabb információt arról, hogy hol is rejlenek a végrehajtással kapcsolatos problémák, vagy adott esetben a kiadásokkal kapcsolatos hiányosságok. Vonatkozik ez különös tekintettel a határ ellenőrzésre, ahogyan azt a vitából értelmezhettük, illetve a második generációs SZISZ rendszerre kapcsolatos kérdések szintén ide tartoznak, illetve a Frontex számára elkülönített költségvetés is ide tartozik. Azt hiszem, hogy van még mozgásterünk július során, hogy párbeszédet folytassunk a tanácssal, és a költségvetés növelésének kérdéseit megvitassuk, úgyhogy az elfogadható legyen. Tekintettel kell lennünk persze a válságra, de még így is az igazság az, hogy a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének területén, már ami a Libe szakbizottságra vonatkozik, 12%-nál magasabb a költségvetés növelése. 12,8% körüli ez az arány. Azt hiszem, hogy az összes ügynökség arányos költségvetésemelést hajt végre, ez ugye arányos a kéréseikkel, kivéve az alapjogi ügynökséget, mert az alapjogi ügynökség nem csak, hogy egy nagyon jelentős, és mondhatnám azt is, hogy aránytalan költségvetés emelést kér, ugyanis 50%-kal szeretné egyik évről a másikra a költségvetést növelni a korábban rendelkezésre álló összeghez képest. Én azt hiszem, hogy a költségvetés növelése mindenképpen észszerű, úgyhogy nyitottak kell, hogy maradjunk. Mindenképpen folytatnunk kell az ügynökség igazgatójával a párbeszédet. Ő ezért is fordult hozzám, hogy indokolja ezt. Én nem gondolom azt, hogy elfogadható lenne minden további nélkül, egy ilyen 50%-os költségvetésemelést elfogadni, hiszen plusz 10 millió euróról lenne szó, ahhoz a 20 millió euróhoz képest, amelyel már most rendelkezik az ügynökség, de úgy gondolom, hogy nyitottak kell maradjunk, mert lehet, hogy egy 5%-nál magasabb költségvetés emelés mindenképpen észszerű. És ha ez így van, akkor ezt támogatnunk is kell. Meg kell néznünk, hogy ez a költségvetési növelés hogyan illeszkedik be a keretbe. Úgyhogy azt javaslom, hogy továbbra is szoros kapcsolatot tartsunk fenn az árnyék jelentéstevőkkel. Egyeztetnünk kell tehát, és legközelebb, amikor júliusban megvitatjuk ezt a véleménytervezetet, akkorra már némileg tisztázni tudtuk azt, hogy a jelenlegi programoknak melyek a prioritásai. További megjegyzések a bizottság részéről. Yes, the commission. Bizottság. Volt egy kérdés, ha jól értettem. Igen, hozzám intézték a kérdést, és szívesen válaszolnék Köller asszony a következő kérdést adta fel a Frontex előirányzatainak a felhasználása. Nos, a kisei kérések van vannak kisei kérések is, hogy a Frontex a tevékenységükhöz járuljanak hozzá a tagállamok részéről. például a egyes tagállamok gyakran túl késve kérik a hozzájárulást, ami az assigned revenues a hozzárendelt összeget illeti, amikor nem használták fel az összeget, egy ügynökség nem használja fel az összejött, akkor a fel nem használt részt visszakéri a bizottság, és ezt egy megfelelő kategóriába utalja. Ugyanabba a kategóriába, tevékenységre, mint amelyre eredetileg számva volt. Tehát ami a Frontexről visszakerül, az a Frontexhez fog újra kerülni, és a következő év összegei előtt használandó fel. Ami az IT ügynökséget illeti. az informatikai projektekhez kértek pénzt. Ezt tartalékba helyeztük. Hogyha minden rendben zajlik, az ügynökség 2011-ben létrejön, és akkor fel lehet venni munkavállalókat 2011-ben. Ezért van előirányzat, de tartalékba addig, amíg nem születik meg a döntés az ügynökség felállításáról. Buzutil úr kérése a Frontex mandátumának átdolgozásával kapcsolatban. Nos, a bizottság egyre óvatosan fogalmaz a Frontex költségvetéssel kapcsolatban. Ez minden ügynökségre vonatkozik különben. Ez a kérés óvatos kérés volt. Az a indokolja, hogy mennyit fogyasztott eddig, illetve az előző években Természetesen nyitottak vagyunk az irányban, hogy legyen egy kiegészítő költségvetés, hogyha az ügynökség konkrét javaslatot nyújt be felszerelés vásárlásról, de ez eddig nem történt meg. Természetesen ez ezt a kérést kellő időben megvizsgáljuk. Ami az alapokat illeti, félidős értékelés lesz most ősszel. Ezek a programok 2007-ben léptek érvénybe. Némi késés volt, mert a jogalapot későn fogották el, tehát a programok 2008 körül kezdődtek. Egy félidős áttekintés ősszel esedékes. Az év végére meg tudjuk mondani, hogy a szolidaritási alapot hogyan használták fel. Ennyi. Köszönöm szépen, elnök úr. Si parece? Ha egyetértenek, Van de Kamp úr, akkor összehívunk egy ülést az jelentéstevők részvételével, méghozzá a következő Strasburgi plenáris alkalmából. Talán ott találkozhatunk akkor az árnyékjelentéstevők, Fendekamp úr, Perzsát asszony, Álvaro úr, és azon az ülésen akkor megvitathatjuk a részleteket is, hogy kidolgozzunk egy olyan véleménytervezetet, amely elfogadható a frakciók számára is. És amely a Libeszak Bizottságtól egy politikai üzenetet küld a költségvetési szakbizottság számára. Egyetértenek ezzel, van, Fannekamp úr? Talán egyet érthetek Keller asszonynal, az alapjogi ügynökségről kell ö, beszélni részletesen, hogy tudjuk, hogy mi a feladata. Of course I made that point. Természetesen ezt én is mondtam, kaptam egy közleményt az ügynökségtől, és 50 százalékos költségnövelést kértek, nem kevesebbet. Hát ennek az indokait meg kellene vizsgálni, hogy ez észszerű-e vagy sem, hogy ez megvalósítható-e a költségvetési forgatókönyv ismeretében. Azt javaslom, hogy az ügynökség igazgatójával Jerome úrral legyen egy találkozó, ő maga is kérte ezt, és közreadhatnánk a közleményt mailben, hogy minden koordinátor és a szakbizottság minden tagja ítéletet tudjon formálni az érvekről, amelyek indokolják ezt a kérést, hogy ez elfogadható-e vagy sem. Rendben? Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ennyit a mai rendről ma délutánra. Most pedig elköszönünk azoktól, akik ö, továbbra nem hivatalosak, és akkor a koordinátorok zárt ülése következik. Nem hiszem, hogy itt lenne mindenki Álvaro úr, Morales úr. Itt lenne, akkor hívni kéne őket, lehető leggyorsabban kezdjük a koordinátorok ülését. Köszönöm szépen, és holnap kilenckor folytatjuk munkánkat az elnökséget képviseli a spanyol belügyminiszter Pérez Rubalcaba úr. Kilenckor tehát.